Colleagues, uh, take your seats. Thank you. It's a long vote. Kedves kollégák, foglaljanak helyet, hosszú szavazás elé Hey colleagues, everyone ready? Kedves kollégák, hogyha készen állnak, az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2016-ban, az előadónk nem akar semmit hozzáfűzni, kezdhetjük a szavazással. Egyes kompromisszum, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Szavazást lezárom elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. Tiz- négyes, 14 kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum. Lezárom. 11-es kompromisszum. Elfogadtuk 11-es kompromisszum. Lezárom. Nyolcas kompromisszum. Arra már fogadtuk. Jön a 12-es kompromisszum. Elfogadtuk 362-es módosító. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Figyeljenek oda a kollégák. 21-es kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 398-as elfogadtuk. 402-es módosító. Lezárom. 404-es módosító. Nem fogadtuk el. 437-es módosító. nem fogadtuk el, 438-as, nem fogadtuk el, 13-as kompromisszum, lezárom, elfogadtuk, 15-ös kompromisszum, elfogadtuk, 461-es módosító. Nem fogadtuk el, 31-es kompromisszum. Lezárom. 475-ös módosító. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk 496-os módosító. Nem fogadtuk el 506-os nem fogadtuk el. 508-as, csak a második részről szavazunk. Szavazást megnyitom. Nem fogadtuk el. 36-os kompromisszum. Elfogadtuk. 523-as. nem fogadtuk el. 17-es kompromisszum. Elfogadtuk. 525-ös módosító. Nem fogadtuk el. 527-es. Elfogadtuk. 529-es, nem fogadtuk el, 22-es kompromisszum, elfogadtuk 547-es, nem fogadtuk el, 548-as, nem fogadtuk el, 557-es, nem fogadtuk el. as megegyeznek, szavazást megnyitom, lezárom elfogadtuk. 575-ös szózást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 581-es. Elfogadtuk 582-es. elfogadtuk. 583-as elfogadtuk. 593-as elfogadtuk. 596-os nem fogadtuk el 20-as kompromisszum a, preambulum a hivatkozásokra vonatkozóan szavazást. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk, lapozunk egészen a 38-as kompromisszumig szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 24-es kompromisszum, elfogadtuk 23-as kompromisszum. Elfogadtuk 25-ös kompromisszum. Elfogadtuk 26-os kompromisszum. Elfogadtuk 28-as kompromisszum. Elfogadtuk 27-es kompromisszum. Elfogadtuk 39-es kompromisszum. elfogadtuk. 29-es kompromisszum. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum. elfogadtuk, 37-es kompromisszum. Elfogadtuk. 187-es és 188-as módosítók, amelyek megegyeznek. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 34-es kompromisszum. elfogadtuk. 35-ös kompromisszum. Elfogadtuk. Zárószavazás név szerint elektronikusan. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 41-8 eh, arányban három tartózkodás mellett. Gratulálunk Frank Engelnek, az előadónknak. Köszönjük! ...2016 évi mentesítés jó reggelt! Valaki hozzon egy kávét. Könyörögve kérem önöket, kollégák, hozzon valaki egy kávét. Bocsánat, ezt nem a mikrofonba kellett volna mondanom a kávé dolgot. Elnézést. Mindegy. Valahogy kávé nélkül is talán megyünk ezen. Let's go straight to the vote. Um, sorry. So, report on the discharge. Ugorjunk akkor neki. Köszönöm azt a kávét. Tehát 2016 évi mentesítés az Európai Unió ügynökségeinek 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtásra vonatkozó mentesítésről. Kriszogonosz jelentések következnek, szeretne hozzászólni, vagy kezdhetjük egyből a szavazással? Mehetünk egyből, szavazhatunk, elnök úr. Köszönöm szépen. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. Tízes megnyitom a szavazást. Elzárom. Elutasítottuk. Tizenegyes megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, 45 egy arányban 5 tartózkodása. Következő, szintén Kostas Kriszogonosz, az Európol mentesítése, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ke- egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, kettes kompromisszum, a szavazást, lezárom, elfogadtuk, kilences módosító, megnyitom a szavazást, kilences módosító, lezárom, elutasítottuk, tízes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. Elnézést, kimaradt a 15-ös módosító. Elnézést, a 15-ös kiesik, 4-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Tizennyolcas, azon rész, amely a Európa működését üdvözli, elfogadtuk. 20-as módosító, enélkül. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk 20-as. Megnyitom a szavazást. 20-as módosító tehát, lezárom, elutasítottuk, és végül végszavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 46 5 arányban egy tartózkodással. Következő mentesítés, most a Eurojust, egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk 46-6 arányban nulla tartózkodással, most pedig a Frontex mentesítése következik, egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, amely a költségvetést ismeri el, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Ötös kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Végszavazás következik név szerint. De már a végszavazásnál járunk, a Frontex végszavazása, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Végszavazás, kollégák, lezárom. elfogadtuk. 42 7 arányban 3 tartózkodással. Néppárt? Claude, hogyha nem a mikrofonba beszélsz, nem hallunk. Nagyon sokszor benne vagyunk a papírjainkban, a szavazólistában. Kérem, hogy egy kicsit hangosabban. Néha valami okafogyottá válik, aztán meglepetés számomra, hogy nem látom. Kérlek, egy kicsit érthetőbben. Csak A mikrofonba, ennyit kérek csak, hogy a mikrofonba. Köszönöm. Hangosabban? Rendben. Hangosabban és a mikrofonba. Én is szavazok közben, de rendben, rendben. Sorry. I thought I was speaking at the right volume. I'll speak louder from now on. You won't like it, <laughs> but yeah, I'll speak louder. Okay, the next discharge is the... Következő mentesítés. See what you've done to my rhythm. Igen, kicsit megzavarta a ritmusomat. Na nézzük, tehát mi is következik. Az FRA, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, ez a következő. Egyes módosító, megnyitom. Megnyitom a szavazást mikrofonba hangosabban, meg, megnyitom tehát a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elnézést, tízes módosító, megnyitom a szavazást. Jajaj, tízes módosító. Hát igen, anarchia uralkodik most már, tízes módosító. Tízes módosító, tehát megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, hát nem, vissza fogok térni a normális hangerőre, mert ez így nem megy. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Nem. Na, Nézzük, lássák, mi történt. 8-as, 9-es módosító, megnyitom a szavazást. I don't know what the translation of mojo is, but it's gone. Okay, the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Ötös kompromisszum egy kis kétséggel a hangomban, de megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43 hét arányban egy tartózkodással. Következő kábítószer és kábítószer függőségi Európai Megfigyelőközpont. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. elutasítottuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. 45-5 arányban egy tartózkodással elfogadtuk. Következő. Szepol következik. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Elzárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 46, 5 ellenében egy tartózkodással. A következő az jelzó. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, elítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő az EULISA. Egyes kompromisszum, hogyha erre készen állnak, egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk kettes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 11-es módosító, megnyitom. Nem, nem, nem, vissza. 4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást, vagy nem? Na, meg volt a 12-es? Hol is járunk? Lezárom. Elutasítottuk. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 45-6 arányban nulla tartózkodással, köszönöm. Data Protection Supervisor Az adatvédelmi ombudsmanról első kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes, megnyitom a szavazást Lezárom. Elfogadva. Ötös kompromisszumos megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos kompromisszumos megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Záró szavazás név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva 46-6 arányban tartózkodás nem volt. Az EU általános költségvetése, a bizottság mentesítése, egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, második módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, hármas módosító, megnyitom, lezárom. Felutasítva, négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, egyes kompromisszum első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, egyes kompromisszum második része, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Kettes kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Záró szavazás, név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Elfogadtuk 45-6 arányban egy tartózkodással. Köszönöm, Kriszogonosz úr. Thank you very much. Köszönjük mindenkinek a türelmét, kollégák, a szavazás végéhez értünk. We have a point. Yeah. Colleagues, um, we suspend for half an Kollégák, fél óra szünetet tartunk, és aztán egy zárt napirendi ponttal folytatunk. Aki akar részt vehet, aki nem, annak pedig kellemes hétvégét kívánok.